Jelentése a közös halászati politika külső dimenziója, ide értve a halászati megállapodásokat is. És most az előadónak adok szót négy percre. Engström képviselő. Thank you, Madam Chair. And thanks to all... Köszönöm elnök asszony, és köszönöm az árnyék előadóknak a kiváló együttműködést. E témában nagyon jó volt velük együtt dolgozni. Köszönet tartozom, azon tanácsadó testületnek, amely Las Palmasban nagyon jókor rendezte meg ezt a tanácskozást, eztnek az eredményeit is fel tudok használni. A fenntartható halászat a közös célunk annak érdekében, hogy az állomány megfelelő szinten maradjon, minél többet tudjunk ebből nyerni. Nem csak az Európai Unió vizein, azokon kívül is. Történelmileg nagyon jó oka volt annak, hogy a halászati megállapodások ügyében fenntartásokkal éljünk. Általában ezek nem hozták meg a kívánt eredményt. Fontos, hogy itt az unión kívüli halászatra vonatkozó szabályok is megjelenek. Tehát alapvetően a megközelítés az kell, hogy legyen, hogy a többletet halásszuk le a Mauritániával kötendő és nem sokára itt megszavazandó ö, ö, megállapodás valóban példaértékű lehet. Tudom, hogy Mauritániával kötendő megállapodásról folytatott tárgyalások nagyon nehezen mentek, az Európai Bizottság részéről biztos úr nagyon jó munkát végzett. Persze árgus szemekkel figyeljük majd, hogy Mauritánia tartja -e a vállalásokat a többi magáncéggel, illetve állammal kötött megállapodásait valóban e, nyilvánosságra hozza-e. Itt van például a szabályozási keret a közös vállalkozásokra vonatkozóan. A közös halászati politika pénzügyi, tudományos és egyéb típusú segítséget kell, hogy nyújtson a harmadik országoknak, cserébe azért, hogy hozzáférést kapunk ezekhez a vízekhez. Szerintem ezzel mindenki nyer. Alapvetően a halászati megállapodások rendszere azt a célt szolgálja, hogy más halászflották is ugyanolyan szabályok szerint dolgozzanak, vagy erjenek el, mint mi itt az Európai Unióban. Azt hiszem, hogy ez dicséretes célkitűzés, így tudjuk azt biztosítani, hogy ezek a közös vállalkozások valóban működőképesek lehetnek. Alapvetően minden politikai párt ugyanazt a célt kívánja elérni ezzel. Nemzetközi befolyásunkat arra kívánjuk használni, hogy az átláthatóságot és a környezetbarát halászatot biztosítsuk. Fölfele mutató versenyekkel kell kialakulnia, nem egy negatív versenynek, a halászati engedélyek kiadására vonatkozó új ö, szabályokat már nagyon várjuk. Ezzel kapcsolatban is véleményt mondunk ebben a jelentésben. Köszönöm mindenkinek az elvégzett munkát. Köszönjük, mondja az elnök. A spontán hozzászólások körében heten kértek szót, mindenkinek megadom a szót. Elsőként Mátó úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát először is szeretnék köszönetet mondani Engström asszonynak, aki előadóként sikerrel hozott világra egy ilyen szép gyermeket ezen jelentés formájában, ha fogalmazhatok ilyen költő, ilyen ilyenkor mondani szokás, hogy nehéz szülés volt, de ez most nem igaz, hiszen könnyen megszületett az, egy, az a jelentés, amely alapvetően ugyanazt a célt szolgálja minden részünkről, ez pedig a halászati megállapodásokra vonatkozó egyen szabályok elfogadása. Nagyon fontosnak tartjuk ezt, hiszen az Európai Unión belül ez a szolgálja egyrészt a munkahelyteremtést is, másrészt pedig úgy érezzük, hogy a halászati ágazat működésének egészére ez kihatással lehet. Hogy ne csak az európai flották, halászati flották, hanem az unión kívül halászati flották is hasonlóan szigorú szabályok szerint működjenek. És ezt pontosan így lehet elérni, és sehogy hogy Köszönjük szépen! Szerel Santos szóra következő hozzászólunk parancsol. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Először is gratulálok a jelentéstevőnek, Engström asszonynak, hiszen kiváló munkát végzett, és nagyon jó, hogy a parlament majd kidolgozhat egy saját kezdeményezési jelentést. Tehát előttünk van most a szöveg, és Gabriel Mátó kolléga is utalt rá, hogy jó, azonban a biológiai sokszínűség elismerése is ide tartozik. A halászat pedig fenyegeti a biodiverzitást. Sok mindenről kellene szólnunk, és remélem, hogy pozitívan szavazunk majd. Én nagyon fontosnak tartom, hogy legyen egy egységes lajstrom az EU-s vizekről és a megalapodásokat is. Marias képviselő. Köszönöm szépen. Elnök asszony. A halászat területén meglévő konfliktusnak semmi köze a nemzetekhez. Akiknek problémáik vannak, azok az Európai Unió halászai. És nekik van konfliktusuk az Európai Bizottsággal és ebben a válságban pedig eh, látjuk, hogy eh, Ázsia egyre nagyobb hatalom a halászat területén. És eh, ez kihívás a halászati bizottság számára is. A közös halászati politika külső dimenziójának jobban kell figyelni a kis méretű halászhajókra, és fel kell lépni a az orvhalászat ellen. Semmi értelme a megalapodásoknak, hogyha nem tartjuk be a közös halászati politikát, és hogyha a közös halászati politika nem felel meg az új kihívásoknak. Bilbao Barandika asszony a következő felszólaló. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az előadónak a kiváló munkát. Szeretném elmondani, hogy az európai flotta és az európai halászok, az összes nemzetközi szervezet véleménye szerint a leghatékonyabbak. Hozzájárulnak a harmadik államok fejlesztéséhez is, és fellépnek az orfalászat ellen. Természetesen javítani kellene ellenőrzést, az átláthatóságot, és a regionális halászati ellenőrző szerve kompetenciáját is erősíteni kell. Mm, az eddigi megállapodások jók voltak, és maximális lehetőségeket kell adnunk a megállapodás végrehajtásához. De gondoljunk azokra is, akik sokkal alacsonyabb normák miatt szennyezik a környezetet, és rossz körülmények között dolgoznak. Tehát a módosítók ezekre reagálnak. Ferreira úr a következő felszólaló. Köszönöm. Elnök asszony, biztos úr. A közös halászati politika külső dimenziójában bizony vannak hiányosságok, ellentmondások, problémák akár csak a, az EU-n belüli halászati politika esetében nagyon kritikusan viszonyulunk éppen ezért ehhez. Az úgynevezett halászati partnerségi megállapodásokban nem sok partnerség van, alapvetően pénzügyi tranzakciókra korlátozódik ez, amelyel a célunk az, hogy a halászati erőforrásaikat kizsákmányoljuk. Évtizedek óta folyik ez a gyakorlat, Ezeket az országokat folyamatosan megfosztjuk attól a lesőktől, hogy a saját erőforrásokat, a saját természeti erőforrásaikat maguk használják ki, és ebből ők húzzanak hasznot. Be kell ismernünk az európai külpolitikának ez a dimenziója teljes kudarcot vallott, ezért mélyreható változtatásokra van szükség szoció társadalmi gazdaság is fejlődésre koncentrálva. Köszönjük, Polcsák úr következik. Předsedkyně za udělení slova. Já bych... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megállapítani, hogy a cseh köztársaság igénybe veheti a halászati alapot, és ez az első alkalom. Szeretném megállapítani, hogy nagyon lényeges, hogy a parlament elővette ezt a témát, a halászati megállapodást. Hiszen 2012-ben fogadtuk el jelentésünket, amelynek 12-es pontjában az van, hogy a közös halászati politika célja az, és az kell, hogy legyen, hogy keressünk fogási lehetőségeket harmadik államokban is. A parlament azon a véleményen van, hogyha flották a harmadik országokban is jelen vannak, akkor más kritériumok vonatkoznak ott a hajókra, mint az Európai Unióban. Tehát ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell. Köszönöm. Kún úr? Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió harmadik államokkal kötött megállapodásai a fejlődő országokkal nagyon fontosak az államok számára is. Viszonylag alulfejlett halászatuk van, kézműves halászatuk, és mi Európai Unióként pedig segíthetünk nekik, hiszen hogyha megvárás, megvásároljuk az árujukat, akkor segítünk nekik. Tehát nézzük meg Marokkót, Mauritániát. Nagyon jó példa. És a közös európai halászati politika értelmében halásznak. Tudományos és megvizsgálják a, az állományt. Legyen ez az indiai óceánban, a kékuszó hal, a csendes óceánban, atlanti óceánban. Tehát szerintem nagyon fontos az, hogy fellépünk az illegális halászat ellen, hogy igenis állítsuk pellengére azokat az országokat, amelyek nem tartják be a megállapodásokat. Úgy gondolom, hogy nagyon jó első lépéseket tettük, ezeket pedig nagyon jól lehet kombinálni a fejlesztési politikával, és nagyon fontos az, hogy minőségi halászat legyen. Ez pedig véleményem szerint az egyik legfontosabb. A hal közjó. Nem szabad többet kihalászni, mint amennyit egy bizonyos ország megenged. És itt világos szerződések vannak. Ezeket ellenőrizni lehet. A saját navigációs és műholdrendszerünk a Galileo segítségével. Hiszen a hajóknak mind megvan az automatikus azonosítórendszerük, tehát nem látok én olyan nagy aggályokat, mint a többiek. Engström kolléganő nagyon nagy elismerés illeti önt. Köszönöm. Köszönöm. Most Vella biztos kapszó. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Kedves képviselők, először is nagyra értékeljük ezt a jelentést, nagyon jókor született, amit Armstrong asszony írt. Szeretnék köszönetet mondani tehát neki. Az ajánlások a jelentésben az Európai Bizottság politikájának irányába mutatnak, elismeri, hogy a fenntartható halászati partneri megállapodások hozzájárulnak a fenntartható halászathoz, illetve a halászati ágazat fejlesztéséhez a partnerországokban. Tökéletesen egyetértek, nagyon fontos szerepük van az óceánok kezelésében. Ahogy önök is tudják, nemzetközi szintű viszonyítási alapot szeretnék létrehozni ezen megalapodások vonatkozásában, hiszen hozzájárulnak a célok eléréséhez, főleg az élelmiszerbiztonság terén. Tényleg segítenünk kell a fejlődő országoknak, hogy forrásaikat fenntartható módon kezeljék. Ez kulcsfontosságú az egészséges élelmiszer biztosítása, illetve a lakosság megélhetésének biztosítás érdekében. Úgy gondolom, hogy ezek a megállapodások sikeres eszköznek bizonyultak. A két aspektust egyeztetésére. Átláthatóságot, fenntarthatóságot segítenek elő is, az elszámoltathatóságot is. Egyetértek önnel abban is, hogy a halászat, környezetvédelem, kereskedelmi politika, fejlesztéspolitika összeegyeztetendőek. De azzal is egyetértek, ami a számvevőszék jelentésében is szerepel, van még javítani valónk. Igaz ez például az ágazatot támogató szakpolitikánk esetében is. Már nagyon hatékony eszközről van szó, a harmadik országbeli partnereinket segíti a halászat támogatásában, és abban, hogy felvegyék a harcot az illegális és nem bejelentett halászattal szemben. Továbbra is támogatnunk kell őket, és biztosítani azt, hogy szakpolitikánk és regionális együttműködési célkitűzéseink megfeleljenek egymásnak. Ajánlásainak egy része a közelmúltban készült dokumentumomban is megtalálható. Szeretnék javítani a jelenlegi jogi kereteken, sőt, kiegészíteni azzal, hogyha az EU-s hajók nem EU-s területeken halásznak Például szeretném elkerülni azt is, hogyha új ö, zászlóval látják el ö, az adott hajót, ez a jelenlegi szabályozó rendszerben nem szerepel. Ezekkel is foglalkoznunk kell, hogy megerősítsük az óceánok kezelésének lehetőségeit. Az EU ugyanis kulcsfontosságú szerepet ö, tölt itt be. Ezért kész vagyok támogatni ezt a jelentést. Végül néhány szót engedjenek meg a regionális halászati szervezetekről. Nagyon fontosak, hiszen a halálományt biztosítani kell ott, ahol már léteznek. Nagyon sokat dolgoztunk annak érdekében, hogy ezen szervezetek hatékonyságán javítsunk az elmúlt évek során, főleg és beleértve a pénzügyi hozzájárulást is. A továbbiakban is megpróbáljuk biztosítani azt, hogy a tudomány megfeleljen a valóságnak, és segítse a realitásokat. Megfelelő kezelési keretekre is szükség van. Tanácsadó szervezetekre, mint a Kelet-Közép-Atlanti Halászati Bizottság megfelelő döntéshozó fórumoknak bizonyulnak de egyedül ezt nem tudjuk elérni. Ezért már mandátumom elején is több fontos érintettel vettem fel a kapcsolatot, hogy javítsuk a helyzeten. Ami a vegyes váltokat illeti, a bizottság konkrét feltételekhez kötötte ezt, a külső flottákra vonatkozó szabályok keretén belül most folyik ezekről a tárgyalás. Nagyobb átláthatóság és lehetőségek teremtése a túlkapások leküzdése terén. A globális halászati irányítást rendkívül fontos elemnek tartjuk, és tartom. Továbbra is azért dolgozunk, hogy szükséges jogi kereteket teremtsünk a legális halászati tevékenység számára, fenntartható halászati megállapodásokat kössünk, és a halálomány megfelelő, átlátható, lehető legjobb módon való kezelés érdekében. Köszönöm a tiszteltháznak az eddigi támogatást, és várom a gyümölcsöző együttműködést a jövőben. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. A vitát lezárom, és holnap kerül sor a szavazásra. A következő téma a napirendünkön az egyperces felszólalások és